Il Presidente. Az elnök. Buongiorno a tutti, buongiorno alla signora commissaria, buongiorno ai rappresentanti del Consiglio, buongiorno a tutti gli onorevoli kollége e kollégi. Jó reggelt kívánok, jó reggelt mindenkinek, jó reggelt a biztos asszonynak, jó reggelt a tisztelt képviselőknek. Il primo punto all'ordine del giorno reca